senki a elfogadjuk ezeket a... A tanácstól öt állásfoglalást kaptam első olvasatban. Egyrészt a szabad mozgásról szóló dokumentum, valamint bizonyos közdokumentumok elfogadásáról, az Európol irányelv, valamint a beutazásról és a tartózkodásra vonatkozó irányelvről van szó, harmadik államok állampolgárára vonatkozik, aztán az adatvédelmi alaprendelet és az alapvédelmi irányelvezek. A címeket a jegyzőkönyvben jelenítjük meg, a parlament három hónapos határidővel rendelkezik, hogy megnyilvánuljon, és ez holnap, tehát 2016. március március 12-ével veszi kezdetét. A jogi szakbizottság két a parlament által elfogadott dokumentum módosítására tesz javaslatot. A házszabály 231.4-es szikke alapján ezen módosítások elfogadásra kerülnek, hogyha 24 óra leteltével egy frakció, vagy legalábbis 40 képviselő nem kérvényezi, hogy szavazzunk róluk. A szövegeket a plenáris honlapján találják meg, a címeket pedig